ülést, és kérem, hogy mindenki foglalja el a helyét. A 27-es ponttal kezdünk. Gönc Kinga jelentése következik, amely a kultbizottság célozza meg, és amely a Kreatív Európa program címet viseli. Öné a szó, asszonyom, és bemutathatja nekünk a véleményét. Thank you very much. It's a quick start, so I... Köszönöm, gyorsan kezdünk. Um, um, you know that it is now the, uh, this program, this Creative Europe program is... Nos, a Kreatív Európa program az három programnak a, a, a utódja Más területen is volt ilyen, az Európai Bizottság azt javasolja, hogy programokat vonjunk össze. Az egyik aggodalmunk az az, hogy hogyan lehet azt biztosítani, hogy az éves munkaprogramok tükrözzék a legfontosabb célokat, a médiát, a média mondusz és a kultúra programokat, vannak bizonyos minimum megoszlások, amelyek a javaslatban szerepelnek. A program célja az, hogy a határon átnyúló és globalizációs aspektusaival foglalkozzon a kultúriparnak. Foglalkoztatási szempontból ez fontos. A mi feladatunk véleményíróként az, hogy a szociális aspektusra és a szociálisan érzékeny kérdésekre odafigyeljünk. Egyfelől módosítóként a kulturális jogokat kellene betenni, mégpedig a Eh, kiszolgáltatott, eh, kisebbségi, stb. csoportok kulturális jogait, tehát eh, hogy ezek is érvényre jussanak, érvényesülhessenek, mint kulturális szervezetek működtetői. Ezen kívül nem csak a KKV-kat, hanem a mikrovállalkozásokat is szeretnénk favorizálni, mert tudjuk, hogy ők különösen túlreprezentáltak, ami a garanciákat és hitelleveleket illeti, hiteleszközöket. Emellett odafigyelnénk a fiatalokra, tréning, mentoring, mikrofinanszírozás megint, amennyiben szükséges. Földrajzi egyensúlyra is törekszünk, különös figyelemmel azokra a régiókra, ahol a vásárlóerő kisebb, illetve a termelő képesség kisebb, hogy ezek is részt vehessenek a határon átnyúló vagy transnacionális cserékben, illetve ügyletekben. Összességében tehát versenyképességet akarunk növelni, és megfelelő jelzőszámokat, mutatókat akarunk látni, amelyekkel ki lehet fejezni, hogy hogyan hasznosulnak a pénzek, és ezek alapján lehetne, ez alapján lehetne a következő évi éves munkaprogramot eh, végrehajtani. Eh, nos, menetrend, eh, módosítók menetrendje június 14-e, azoknak a megvitatása július 10-e, és szavazás szeptember 19-én. Köszönöm. Szeretne valaki szólni?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 Először is köszönöm szépen a vélemény előadójának a felszólalást. Nagyon jó szempontokat vetett itt föl, különösen a kisebbségek és a különleges igényű személyek szempontján. Nagyon fontos, hogy ezek ne essenek ki a programból, tehát nagyon fontos, hogy ezek is benne legyenek a véleményben és hogy ez, ezekkel a csoportokkal kapcsolatban még jobban megerősítsük a foglalkoztatás igényét. Ezen kívül úgy gondolom, hogy nagyon jó javaslatokat hallottunk, és azt hiszem, hogy csak egy pár módosítóra lesz majd szükség, és örömmel várom én is az együttműködést. Becker úr. Úgy tűnik nem akar eh, szólni mégsem. Nincs más a listámon. Bizottság? Van itt valaki? Yes, thank, thank you. Um... Köszönöm. Köszönöm a hozzászólásokat, ezeket természetesen feljegyeztük. Három dologra hívnám fel a figyelmet. Ami a szociális aspektust, illetve a kiszolgáltatott csoportokat illeti, eh, hadd mondjam el, hogy a Kreatív Európának egy új eh, fókusza a hallgatóság fejlesztése, vagy a kultúra fogyasztók fejlesztése, és ennek van egy olyan aspektusa, amit úgy hívunk, hogy cultural outreach, és ez kifejezetten a, azokat a csoportokat célozza meg, amelyek kiszolgáltatottabbak. Ez tehát egy része a programnak. A másik elem, megint csak tisztázásként, a KKV-kra vonatkozó és a mikrovállalkozásokra vonatkozó észrevételekkel kapcsolatban. Hadd mondjam el, hogy a mikrovállalkozásokat és szervezeteket mi beleértjük a KKV-k definíciójába, és 2003-ból létezik egy közösségi ajánlás, amely kifejezetten tartalmazza a KKV-k között figyelembe veszi a mikrovállalkozásokat is. Tehát a mi szemünkben ezek részt vesznek már most ebben az anyagban, benne vannak az anyagban, mert oda tartozónak véljük őket. És még egy dolog, vannak jelzőszámok, amelyek révén kimutatható, hogy milyen hatása van a programnak, minden új eh, finanszírozási programban az Európai Bizottság eh, általános és konkrét célkitűzések vonatkozásában intelligens jelzőszámok, specifikus, eh, realisztikus, mérhető és időszerű jelzőszámok létrehozását javasolja. Az általános és specifikus célkitűzések vonatkozásában már is szerepelnek a jogalapban például jelzőszámok, de további jelzőszámok, indikátorok kifejlesztésére törekszünk, mind kvalitatív, mind kvantitatív szempontból, és ez tehát egy olyan eszköznek szálljuk, amely tényleg a minőségi aspektusra is oda fog figyelni. Köszönöm. Ha nincs más hozzászóló, akkor megadom a szót újra az előadónknak. Köszönöm. Sógor úr. Thank you, I will speak in Hungarian. Magyarul beszélek. Üdvözlöm az oktatásról, képzésről és az Európa 2020 stratégiáról készült saját kezdeményezési jelentést tagállami hatáskörbe esik ez a téma, véleményem szerint mégis fontos, hogy az Európai Parlament több szakbizottsága kifejezze vele kapcsolatos álláspontját. Jelenlegi helyzetben tekintettel arra, hogy az Európai Unió történetében legsősabb tartósan elhúzódó válság időszakot éljük, az oktatás és a képzés, illetve a korai iskolai elhagyás megelőzése olyan befektetés, mely egyben garanciája is a sikeres válság megoldásnak soha nagyobb szükség nem volt arra, hogy munkakereslet és munkakínálat aránya pontosan megfeleljen egymásnak, hogy elkerüljük az úgynevezett elveszett generációk létrejöttét. Nincs könnyű dolga a tagállamoknak, hiszen nehéz szinergiát teremteni a munkaerőkínálat és a munkapiac felszívó képessége között. Igaz, hogy magas képzettséggel könnyebb elhelyezkedni, de vigyáznunk kell, hogy a magas képzettség dömping veszélye illetve az ebből, ennek a következményei azok a magas képzettség dömping veszélyére vigyáznunk kell, illetve ennek következményeire is szükség van mesteremberekre és szakképzett munkásokra is, akár hagyományos mesterségeink továbbéltetésére. Összefügg ez az igény az európai értékrendszer megőrzésével is, illetve a környezetbarát magatartással. Végezetül hangsúlyozni szeretném az egész életen át tartó tanulás fontosságát, a változó lehetőségeket kínáló munkaerőpiachoz ennek révén lehet és kell alkalmazkodni. A jobb minőségű oktatás és képzés révén a fiatal vagy éppen kevésbé fiatal nemzedékek növelik nemcsak saját, de a társadalom esélyeit és a válság leküzdésében. Néhány módosító javaslatot szándékokban áll majd benyújtani. Köszönöm szépen! Madame la rapportrice. Előadó asszony. Köszönöm. Itt egy kis zavarodás volt, de akkor néhány megjegyzés. Igen, nagyon örültem annak, hogy a tervezet, ami a bizottságtól érkezett, a befogadóbb megközelítésről és a fejlesztésről is szólt. Számunkra azonban az is nagyon fontos, hogy a különböző kisebbségek és sérülékeny csoportok kultúráját előmozdítsuk, illetve hogy őket a kulturális szervezetek működtetőinek tekintsük. Úgyhogy én a hallgatóság koncepcióján, vagy közönség koncepcióján ezért túllépnék. Azt is hangsúlyoznám, hogy a fiatal kezdők számára nagyon fontos, hogy legyen egy olyan mikrohitel, ami segít abban, hogy el tudjanak indulni. És az ilyen jellegű támogatásnak a felhasználásának a képessége nagyon fontos, hiszen ez az ágazat, ez a bank szektornak nem tartozik a kedvencei közé. Vannak új mutatók is. Az ilyen olyan jellegű cselekvéseknél, ahol éves munkaprogramok fogják a fő célkitűzéseket meghatározni. Az elkövetkezendő években még fontosabb lesz, hogy a hatástanulmány nagyon jó indikátorokra épüljön, hogy lássuk azt, hogy az Európai Bizottság majd a következő évben, hogy mit dolgozzon ki. Tehát 7 év az hosszú idő, és érdemes közben tovább igazgatni a dolgokat. Elnök, köszönöm szépen. Ahogy a jelentéstevő asszony ezt már jelezte, a módosítók benyújtásának határideje június 14-e 12 óra. Július 10-én fogjuk megvizsgálni őket, szeptember 18-án jönnek a kompromisszumok, és ugyanaznap lesz a szavazás is. A 22. napi rendi pont következik, és megadom a szót előadónknak, Becker úrnak, hogy mutassa be jelentés tervezetét a kezdeményezés a szociális vállalkozás címért. Az szociális innovációs, szociális vállalkozásokról lesz szó. Eladó úr, öné a szó. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony, kedves kollégáim! Nagyon örülök neki, hogy pontosan a kezdeményezés a szociális vállalkozásért idején tudom megírni az első jelentésemet, hiszen már maga az alcím nagyon jó, sokat mond, azt mondja, hogy a szociális vállalkozásokat mint a szociális gazdaság és az innováció kulcs szereplőit kell tekintenünk. Már ez az alcím is nagyon sokat elmond arról, hogy milyen szellemben működünk együtt kollégáimmal és az árnyék jelentéstevőkkel, hogy az első megbeszélésünket hogy folytattunk le. Tehát a szociális vállalkozások és a vállalkozás megerősítéséről szól ez a javaslat, és szeretné a szociális vállalkozás gazdaságát vagy ágazatát kiépíteni. Vannak más témák is, amelyek ehhez kapcsolódnak. Például az európai innováció és társadalmi változás sőt, még azt vállalati társadalmi felelősség vállaláshoz is kapcsolódik bizonyos fokig, de természetesen nem erről szól. Még egyszer megköszönöm kollégáimnak már ebben a fázisban is az együttműködést. A jelentésem filozófiára arra megy ki, amit egy megjegyzéssel el tudok mondani, mégpedig Hiszek abban nagyon nagy jelentősége van annak, hogy az alap vető körülményeken kívül megfelelő mozgásteret biztosítsunk egy olyan fázisnak, egy olyan szakasznak, amely még nem létezett eddig a szociális gazdaságban, és olyan innovációnak, amelyhez hozzá kell férni, különösen a fiataloknak, hiszen a fiatalok fiatalok körében kell a zöld, illetve a fehér gazdaság lehetőségeit majd leginkább kihasználni. Ez egy új közös fázis, egy új fázis, amelyben kísérleteznünk kell, és meg kell próbálni kihasználni ennek az ágazatnak az elkövetkezendő években a lehetőségeit. Köszönöm szépen a titkárságnak is a munkáját, a frakciók segítségét is, a kollégáim munkáját, és egyelőre nem szeretnék mást mondani a jelentésről és tudom, hogy az elnök asszony is nagyon precízen szemmel tartja az időt, úgyhogy várom hogy jelentős hozzájárulást tudjak adni ehhez a kérdéshez kollégáimmal és kollégai nőimmel együtt, egy, együttműködésben. Göncking Group. Köszönöm, én vagyok az SND csoport árnyékjelentéstevője, szeretném megosztani a véleményemet mindenkivel. Becker úrral egyetértek abban, hogy ez valóban nagyon fontos kezdeményezés, különösen a válság idején, hiszen itt még fontosabb az, hogy a szociális szektoron belül is minél több munkahelyet teremtsünk ebben az idősödő társadalomban, amikor az egészségügyi szektor és a szociális szektor egyre nagyobb jelentőséget kap. Ezért nagyon fontos, hogy európai szinten próbáljuk mindezeket a törekvéseket egyesíteni, illetve harmonizálni és megteremtsük a pénzügyi, illetve a jogi környezetet a szociális vállalkozások, a szociális vállalkozás számára. Úgy gondolom, hogy kicsit ö, abból a szempontból kell jobb, jobban kidolgozni a ö, tervezetet, hogy a definíciókat megerősítsük, voltak már korábban meghatározott definíciók, és ezekhez tértünk vissza. Ugye vannak itt a szociális vállalkozások és a szociális vállalkozás. Ezeket el kell különíteni a vállalati felel, szociális felelősségvállalástól, de egymástól nem. Úgyhogy egy kicsit többet kell azért tennünk, hogy a belső piac adta lehetőségeket kihasználjuk különösen a tagállamokon belül, de először is tehát világos definícióra van szükség, és a biztos finanszírozást is meg kell próbálni biztosítani, és az ESZ-val, illetve az e, e, RFD-vel val kapcsolatos rendelkezéssel is össze kell hangolni ezt az egészet, hiszen hogyha szeretnénk megfelelő finanszírozást a szektor számára, akkor nem arra van szükség, hogy külön finanszírozást találunk erre fel, hanem az említett finanszírozás, finanszírozási lehetőségeket foglaljuk be a rendeletbe, és a már meglévő alapokból biztosítjuk a finanszírozást. Az, hogy egységes követelmények alapján teremtsük meg a körülményeket, az azt, azt is biztosítja majd, hogy nemzeteken átnyúló jelleggel is működjenek a vállalkozások, illetve annak biztosítása is fontos, hogy minőségi szolgáltatás folyjon. Ehhez pedig nagyon pontos adatokra van szükség arról is, hogy valóban mennyivel járul is majd hozzá az adott vállalkozás a szociális befogadáshoz, a szociális szolgáltatásokhoz, illetve az is szükséges, nagyon sok országban, hogy magának a szektornak a láthatósága javuljon. Úgyhogy még van mit dolgozni a javaslattervezetten, a jelentés tervezetten, de azt hiszem, hogy a szektor működését nagyon sok szempontból javítani fogja majd, ha elkészül. Köszönöm. Kívánom más hozzászólni. Hirs asszony. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Először is nagyon köszönöm a jelentéstevő úrnak a jelentést. Nagyon jó alapot teremtett az, e, a jövőbeni vitához és munkához. Igen, a definíció témájáról én is azt gondolom, hogy sokkal tisztá, sokkal világosabbnak kell lennünk. Nagyon világosan meg kell próbálni definiálni a különbséget a szociális vállalkozások, illetve a szociális szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások között, amelyek lehetnek akár óvodák, akár más, egy, más szervezetek. Ez az egyik oldal, a másik pedig az olyan vállalkozások között, amelyek szociális hozzáadott értéket eh, képviselnek azáltal, hogy szociális módon működnek. Tehát nagyon fontos, hogy ezt a két fajta vállalkozást megkülönböztessük, hiszen a második esetében a vállalkozásnak a jellege a fontos, és ilyen szempontból akár lehetne egy, például egy olyan bicikli üzem, amely, amely fogyatékossággal élő embereket alkalmaz biciklijavításra. Aztán a határokon átnyúló aspektusokkal szempontból, eh, szempontjából az is nagyon fontos, hogy ezt hangsúlyozzuk, illetve a tanúsítványok lehetség, lehetőségének megteremtését, az, hogy eh, már, már az árnyékjelentéstevők ülésén is fel, felmerült néhány pont, amelyet szeretnék majd kicsit pontosabban megfogalmazni, például azt, hogy hogy lehet finanszírozni, pénzzel támogatni a szociális vállalkozásokat, úgyhogy valószínű egy-két módosító indítványt be lehet itt még terjeszteni. de mivel a CSR-ról, a vállalati szociális felelősségvállalásról van jelentés, azt csak kevéssé, de azért valamilyen utalás szinten kell behozni ebbe a jelentésbe, illetve az 16-os pontba még talán be kellene építeni azt, hogy az emberi szempontok, a, személy, a személyzeti emberi szempontok is fontosak. Attól függetlenül, hogy abban az adott vállalkozásban ki dolgozik, illetve mit, re, mit termelnek, mert azt hiszem, hogy a nyilvánosság ezt is elvárja tőlünk. Köszönöm. Más de, McIntyre asszony. Thank you, Madam Chairman. Köszönöm, eh, elnök asszony, csak szeretném megköszönni a raportőrnek a munkát, amit elvégzett, és eh, a folyamatos konzultációt. Összességében támogatom a javaslatokat, és mi is mindent megtennénk annak érdekében, hogy a szociális vállalkozások munkáját előmozdítsuk, illetve a legjobb gyakorlatok kicserélését előmozdítsuk. És itt most lehet, hogy ismétlem magam, mert lehet, hogy ezeket a dolgokat már mondtam a raportőrnek. A szociális vállalkozások definíciója e, e, körül vannak problémák, a social business, social enterprise az angolban e, gyakorlatilag nem különböző dolog, tehát nehéz lenne megkülönböztetni ezt a kettőt, remélem, hogy ez nem fog problémát okozni. Az ötös pont arról szól, hogy a szociális vállalkozások nem for-profit vállalatok, miközben Nagy-Britanniában vannak olyan vállalkozások, amelyek például fogyatékosokat foglalkoztatnak, és mégis for-profit alapon működnek. Emellett vannak olyan szervezetek, amelyek több országban is jelen lennek, van például egy olyan fogyatékkal élőket foglalkoztató cég, amelyik több országban is jelen van. E, az én aggodalmam itt az, hogy nehogy keresztbe tegyünk valami olyan dolognak, ami nagyon is hasznos és már működik, mint egy nem várt következményeként e, ennek a, e, szabály, ennek a jogszabálynak. Hatos pont, E, számos piacon és ágazatban működnek ezek a szociális vállalkozások. Ez a nem szabályozott versenyről e, való utalás, ez, e, ez, ez, ezzel nem tudok igazán mit kezdeni. A 13-as pontban pedig az alapító okirat kapcsán ott esetleg olyan olvasata is van a dolognak, hogy az szuverenitásból engedünk, amit én például nem tudnék támogatni. De összességében támogatom az indítványt. Köszönöm. Nincs más hozzászóló. Mielőtt megadnám a szót a raportőrnek, nekem is lenne egy-két meglátásom, van egy kis kétértelműség már is a, a címmel kapcsolatban, például a szociális vállalkozás kifejezéssel kapcsolatban, pedig a e, szociális és szolidáris gazdaságra való utalást illeti. Emlékeztetnék arra, hogy a tojajelentés jelentés kapcsán elhangzottakat, és az ottani megállapodás figyelembe kellene venni. Nyilván most már kicsit szoros a határidő. A raportőr komoly ambíciókkal végzi a munkáját, és nyilvánvaló, hogy Okkuini asszony jelentése Eh, amely eh, Barnier biztos által elmondottakra reflektál, és eh, a szociális vállalkozások finanszírozásáról szól, erre is oda kéne figyelni. Steinbrück jelentésnek szintén van olyan aspektusa, ami ide is érvényes lehet egy saját kezdeményezésű jelentés az arra való, hogy egy üzenetet elküldjünk. Tudni kell persze, hogy mit akarunk csinálni, ha csak katalógot, katalógust akarunk készíteni mindarról, amit szeretnénk, az is lehet, de a saját kezdeményezésű jelentés, az abban vannak vannak általában értékes felvetések, amelyekkel később érdemes foglalkozni. Éppen ezért meg kell határozni pontosan a hatáját, illetve az okát annak, hogy miért akarunk egy saját kezdeményezés jelentést írni, és mi a célunk ezzel. De biztos vagyok benne, hogy a raportőr tisztában van a saját felelősségével, meg is adom neki a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon röviden annyit mondanék csak. Én is úgy gondolom, hogy a különböző jelentések terminológiáját egy kicsit érdekesnek, hiszen ugye vannak összefüggések a különböző területek között. Úgy tűnik, hogy lehet, hogy egy kicsit jobban kellett volna rendezni ezeket, az lehet, hogy értelmesebb lett volna, de hogyha ez nem történt meg, akkor ebben a jelentésben azt kell megnézni pontosan, hogy különböző megközelítések eh, léteznek, és ugye ezeken belül lehet, hogy egy kicsit paradoxnak is hangzik pontosan a szociális vállalkozás elnevezés, és tudjuk, hogy van például még ezen kívül a vállalati szociális felelősségvállalás. Ezek a kezdeményezések, amik a bizony, bizottság felől jönnek, ezek fény, fényében is ö, azt látom, hogy ez a jelentés csak e, erősíteni fogja a tendenciákat, mégpedig úgy, hogy a szociális vállalkozások körülményeit úgy tudjuk e, erősíteni, hogy már van egy háttér, már van egy struktúra, amelyet ki kell használni. Ugyanakkor ez a struktúra nagyon különböző eper, e, Európán belül, a vörös keresztől kezdve a mindenféle javítók ö, szövetkezetekig, nagyon széles körű, és az teljesen, az a legfontosabb, hogy a, a társadalom ez iránti igényet nagyon fontos, nagyon kiemeljük, mert ez igenis ott van. És most az a kérdés, hogy kihasználjuk-e az adott lehetőségeket, illetve hogy az adott lehetőségekben rejlő potenciált, eh, ha kihasználhatóvá tesszük-e és hogy milyen, milyen módon tudunk egy kicsit szabadabb fejlődést biztosítani ezeknek az innovatív kezdeményezéseknek. Remélem, hogy ez eh, sikerülni fog. Azt hiszem, hogy nem lesz nehéz közös álláspontra helyezkednünk, és eh, jó javaslatokkal élnünk. Köszönöm. Tökéletes, köszönöm szépen. Akkor ennek az alapján elmondom, hogy június 5-e dél a módosítók benyújtásának határideje, július 20-án vizsgáljuk meg a módosítókat, a kompromisszumokról vitát folytatunk, és eh, szavazunk is július 8-án, a 23. napi rendi pont következik Antal McIntyre véleménye a kis- és középvállalkozások versenyképességéről és üzleti lehetőségeikről. A Véleménytervezetet fogunk megvitatni, amit az ITRE szakbizottságnak nyújtunk be. Vélemény előadójának adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony! Ahogy ön is az imént elmagyarázta, ez a foglalkoztatási szakbizottság véleménye az ITRE szakbizottság saját kezdeményezésű jelentéséhez a KKV-kről versenyképesség és üzleti lehetőségek címmel. Foglalkoztatási szakbizottságként mi nyilván a foglalkoztatási oldalra összpontosítunk. Először is köszönetet mondok teljes szívemből az árnyék jelentéstevőknek, mert nagyon komoly visszajelzéseket adtak kezdeti javaslataimmal kapcsolatban. Megpróbálom ezeket belefoglalni a dokumentumba, és remélem, hogy az együttműködés szellemében tudunk majd továbbra is dolgozni. Ahogy mindannyian tudják, 1500 karakterre kell korlátozni egy véleményt, és ezért nagyon nehéz mindent belevenni, amit szeretnénk. Úgyhogy én magam is kiegészítő módosító indítványokat fogok benyújtani, és igazából egy alapot, egy hátteret próbálok felfesteni ezzel a véleménnyel, ahelyett, hogy nagyon konkrét és pontos véleményeket fogalmaznék most meg. Nagyon reméltem azt, hogy Schröter asszony az egyablakos ügyintézésre vonatkozó véleményét is be tudom majd bele tudom foglalni, Remélem, hogy meg fogja fogalmazni majd ezt a módosítót a későbbiekben, és benyújtja. Nagyon sok tényt, számot ismerünk a KKV-k szerepéről, és most nem is pazarlom az idejüket azzal, hogy ezeket itt elismétlem. De számomra, ami nagyon érdekes, az az, hogy a KKV-k 90 millió munkahelyet öm, biztosítanak, és ennek 30%-a mikrovállalkozások révén jött létre, és a mikrovállalkozásokra kéne szerintem itt leginkább összpontosítani. Együtt dolgoztam a illetékes szakbizottság előadójával, inkább kiegészíteni szeretném a munkáját, mint átfedéseket megfogalmazni. A kilencedik pontra hívnám fel a figyelmet, mert itt pont arról van szó, hogy szeretnénk megkönnyíteni a mikrovállalkozásoknak azt, hogy egy megerősített KKV-tesztet hajtassanak végre. Tehát nem csak arról van szó, hogy minden mikrovállalkozás kivételt jelent, hanem azt jelenti, hogy amikor jogszabályt tervezünk, akkor a KKV-kat és különösen a mikrovállalkozásokat is figyelembe kell venni. Nagyon örülnék, hogyha nagyon örülök a és árnyékjelentéstevők további megjegyzéseinek és a további együttműködésnek velük. Köszönöm, Steinrück asszony következik. Frau Vorsitzende. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt McIntyre asszony, kedves kollégáim! Az szociáldemokraták jelentéstevője eh, sajnos nem tudott eljönni, úgyhogy nem tudja ma itt megmutatni, bemutatni az álláspontját. Régner asszonyról van szó. Ő azt írja, nagyon szépen köszönöm, hogy eh, már is meghívták az elnyékjelentéstevőket egy találkozóra, és eh, biztos vagyok benne, hogy nagyon jó támogatást tudunk majd adni a véleménynek. A kis kis és középvállalkozások szempontjából nagyon jó a vélemény, és McIntyre asszony nagyon helyesen mondja, hogy nagyon fontosak az Európai Unió részén, az Európai Unió gazdaságában. Mit szeretnénk elérni? Szeretnénk növekedést elérni, szeretnénk azt, hogy a a KKV-k minél jobban működjenek, de ez nagyon szorosan összefügg azzal, hogy a munkavállalók mennyire vannak megelégedve a munkahelyi körülményekkel. A szociális, szociáldemokrata szempontból azt jelenti, hogy különösen a munkavállalók szempontjából kell megpróbálni szemlélni ezt a ö, témát, és ö, úgy kell megpróbálni kialakítani a gazdaságunkat, hogy az a munkavállalók érdekeit képviselje legelőször a mikrovállalkozásokról, mikrovállalkozások számára és a kis és középvállalkozások számára a túl sok adminisztratív teher nagyon nagy terhet jelent, és ezek között szerepel néha a munkahelyi egészségre és biztonságra vonatkozó szabályozás is, amely alól szeretnének kibújni. Viszont minimális szabályokat be kell tartani, attól függetlenül, hogy egy vállalatnak milyen a mérete, mindenképpen alkalmazkodni kell, be kell tartozni ezeket, tartani ezeket a szabályokat, hiszen az kis vállalkozásokban dolgozó alkalmazottak nem, nem dolgozhatnak veszélyesebb körülmények között, mint a nagyobb vállalatoknál. A Régner asszony hazájában, Ausztriában a kis és középvállalkozások 90%-a legalább 10-nél kevesebb munkavállalóval dolgozik, és ők semmiképpen nem tudják megoldani ezeket a megoldani ezeket a feladatokat viszont azt nem lehet e, elfogadni, hogy kétféle kategóriája létezzen a munkavállalónak, úgyhogy semmiképpen nem mehetünk abba bele, hogy kivételt képezzenek ők a szabályok alól. A e, foglalkoztatási e, szakbizottság mindig a munkavállalók érdekeit kell, hogy képviselje, megfelelő munkakörülményeket kell, hogy biztosítsunk a foglalkoztatottak számára, ezen kell dolgoznunk. Köszönöm, Benyon, és utána Becker urak. Because... Köszönöm a raportőrnek, mert nagyszerű együttműködésünk volt eddig vele, és tényleg a jelenlegi gazdasági kontextusban ez fontos nevezetesen a KKV-k ne csak virágozzanak, hanem fejlődjenek, és próbáljanak, segítsenek bennünket kikerülni ebből a stagnálásból. Nyilvánvaló ezzel kapcsolatban lesznek politikai problémák, de arról konszenzus van, hogy a KKV üzleti környezetét egyszerűsíteni kell. Hallottuk azokat az aggodalmakat, amelyek arról szólnak, hogy az administratív teher, terhek egyszerűsítése a munkavállalók szociális védettségét csökkenti, de hogyha ezt okosan csináljuk, akkor ennek nem így kell történnie. Egyszerűsíteni tudjuk a dolgokat, és fenntartani a magas szintű foglalkoztatási védettséget például a munkaegészségügyi területen eh, az Egyesült eh, Királyságban értünk el sikereket, eh, egyszerűsítettük a szabályokat, és ezzel nem váltak veszélyesebbé a munkahelyek, egész egyszerűen a folyamatok egyszerűsödtek. Én magam is mikrovállalkozói háttérrel rendelkezem, és értem azt, hogy egy személy felelős az összes szabály betartásáért egy kis cégnél, mert hát ugye a kis cégnek nincsenek osztályai, amelyek szakosítva foglalkoznak a különböző jogterületekkel. A mikrovállalkozásban nagyon gyakran magát a tényleges munkát és a papírmunkát, az adminisztratív munkát ugyanaz a személy végzi, és ezt figyelembe kell vennünk. Ugyanakkor nem szabad ezért engedni azt, hogy a munkaegészségügyi körülmények, munkabiztonsági körülmények rosszabbodjanak. A jelentés maga leginkább az ITRE hatáskörébe tartozik, és annak is tudatában vagyok, hogy a terjedelem kötött, erről beszélt McIntyre asszony. Ennek ellenére adunk be módosítókat. A módosítók célja az, hogy a már most is jó eh, javaslatokat eh, még inkább tökéletesítsük és tartalommal töltsük meg. Nem akarunk túlterjeszkedni a saját hatáskörünkön. Eh, az e-kormányzatisághoz való hozzáférés KKV-k részére, finanszírozáshoz való hozzáférés, ezek olyan dolgok, amelyek a KKV-k növekedéséhez hozzájárulhatnak, és a foglalkoztatás növekedéséhez is állok tehát a további együttműködés elé, és örömmel támogatom a jelentést. Köszönöm. Van-e még valaki, aki szót kér? Becker úr, aztán pedig Schröter asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm szépen a jelentéstevő asszonynak a munkáját. Nagyon konstruktív, együttműködő, szellemű munkát folytattunk már eddig is, és a magához a témához azt mondanám, hogy vannak bizonyos számok, például egy nagyon kényszerű logika szerint, hogyha tudjuk, hogy 22 millió KKV létezik, és ezek teszik ki az összes vállalkozás 99%-át, hát akkor tudjuk, hogy mennyire nagy jelentősége lesz mindennek az egész európai gazdák, gazdaságra, és különösen akkor, amikor Tudjuk, hogy mennyire kevésbé válságálló ez a terület, mint a nagy vállalatok. Tehát azt kell megtekintenünk először is, hogy hogy tudjuk megkönnyíteni az ő körülményeiket, gazdasági körülményeiket. Méghozzá úgy, hogy a munkakörülményeket, a munkahelyi egészségügyét ne veszélyeztessük, hanem csak próbáljuk meg az igazgatási körülményeket könnyíteni. Hiszen jó, persze fekete-fehéren azt is mondhatnánk, hogyha minden, mind a 22 millió vállalkozás egy embert fölvenne, akkor már is 22 millió új, új munkahelyet tudnánk teremteni. Számomra az a legfontosabb, hogy a mikrofinanszírozás kétségbe ne vonható, vonódjon, az Erasmus úgy szinten, nagyon fontos a kettős oktatás támogatása, hogy minél jobb információs tájékoztató kampányokat indítsunk ezzel kapcsolatban. Köszönöm a jelentéstevő asszony munkáját, és várom a további együttműködést. Ja, zunächst vielen Dank. Először is köszönöm szépen. Tényleg igaz, hogy már összejutunk az e, jelentéstevő asszonynal, beszéltünk a jelentés tartalmáról, ezon ki, de ennek ellenére nem e, e, tetszik nekem még a szöveg. Régner asszony is pontosította ezt. Most át kell gondolnunk azt, hogy egyáltalán hogy tudjunk szociális jellegű jelentést készíteni. Mi vagyunk az a szakbizottság, akinek az a feladata nem úgy, mint az ECON-nak, vagy a, a, a többi bizottságnak, az, hogy a szociális aspektust hogy tudjuk kidomborítani. Módosító indítványokat kell elkészíteni annak érdekében, hogy legalább ezt kicsit pontosítsuk, és hát nagyon fontos, hogy átgondoljuk, hogy a mi szakbizottságunk feladata ezen belül mi. Régner asszony azt hiszem, hogy nagyon jól érti ezt, Becker úr is ott volt a megbeszélésen, de még nagyon sokan vagyunk az ezen dolgozók közül, akik nem tartják megfelelő minőségűnek egyelőre a szöveget. Köszönöm szépen, úgy látom más nem kért szót, ezért ismét a jelentéstevőnek, McIntyre asszonynak adom meg a szót. Köszönöm, és szeretném megköszönni az összes árnyék előadónak a hozzászólását. Jó lenne, hogyha Steinbrück asszony továbbítana bizonyos üzeneteket Regner asszonynak, mert teljesen egyetértek abban, hogy azzal, hogy a munkavállalók függetlenül attól, hogy milyen típusú foglalkoztatásban vannak, milyen típusú vállalkozásnál vannak foglalkoztatva, egyfajta védelmet őr, élvezzenek, ezért is utalnék itt a nyolcas cikkben szereplő munkavédelmi szabályok egységességére. Ugyanakkor itt azt akarjuk elérni, hogy a mikrovállalkozások számára könnyebb legyen betartani a szabályokat, tehát nem akarunk megkülönböztetni munkavállalókat azt szerint, hogy milyen jellegű cégnél dolgoznak, hanem egy egy fős vállalkozás számára akarjuk könnyebbé tenni azt, hogy betarthassa a jogszabályokat. Ezért is akarom Schröter asszony one-stop-stop one stop, stop megoldását eh, átvenni, mert az árnyék előadók ülésén ugye szó volt erről a One Shop Stopról, de önök is tudják, hogy 1500 leütésben van korlátozva a terjedelem, nehéz mindent belevenni, de ettől függetlenül támogatom. Meghallgattam tehát mindenkit, és várom a módosítókat. Remélem, hogy egy olyan véleményt tudunk létrehozni, amely az egész bizottság számára elfogadható. Köszönöm. Június 5-e 12 óra benyújtási határidő, 20-án vizsgáljuk meg őket, másnap szavazunk, az ITRE pedig július 11-én szavaz Itt most a következő napi rendi pont szerint eh, szóbeli választ igénylő kérdés megvitatása következik, illetve állásfoglalási indítvány tervezet, amely majd követi ezt a szóbeli kérdést. Ez egy olyan eh, kezdeményezés, amit a koordinátorok eh, akartak megejteni. A KKV-k szabályozási terheinek minimálisra csökkentésének foglalkoztatási aspektusai témájában. Antel McIntyre jelentése az ITRE számára készül, akik viszont az Európai Bizottság egyik közleményére reagálnak, és Ebben a dokumentumban azonban az Európai Bizottság nem vette kellőképpen figyelembe a szociális aspektusokat. Ezért is döntöttünk úgy, hogy ezt a szóbeli, kérdést, szóbeli igénylő kérdést benyújtjuk, illetve állásfoglalási indítványtervezetet nyújtunk. Ez egybeesik eh, időben az ITRE KKV-s eh, kezdeményezésével. A kérdés pedig az, hogy a KKV-kat megcélzó szabályozási terhek csökkentésének nincs-e meg az a veszélye, nem áll-e fenn az a veszélye, hogy az ott dolgozó munkavállalók védettsége csökkenne, ez lenne az első kérdéssor. A második pedig arra vonatkozna, hogy a KKV-k és a mikrovállalkozások hogyan tudják eh, a munkavállalók képviseletét megerősíteni, és így jobb képviselethez, a vállalaton belül eh, jobb képviselethez juthat, juttatni a munkavállalókat. A kérdés kitér arra is, hogy a mikrofinanszírozáshoz, mikrofinanszírozási eszközhöz milyen mértékben fognak majd hozzáférni, tudni a KKV-k. Ismerik az állásfoglalási indítványtervezetet, a felvetett kérdésekről szól az is, a KKV-kkal kapcsolatos kihívásokat ismerteti először, illetve a munkavállalás flexibilitására, rugalmasságára vonatkozó meglátásainkat. Minden tagállam a nemzeti jogalkotás előtt meg kell, hogy nézze, hogy milyen hatással van az a jogszabály a KKV-kra, és hogy nem növelje a KKV-k administratív terv, terveit, ez már egy létező javaslat, és mi pedig azt szeretnénk, hogy ez a mikrovállalkozásokra is terjedjen ki, ez a figyelem, miközben persze a munkavállalók jogait eh, is eh, figyelembe vegyük egyfelől, másfelől pedig a VTO eh, szabályokat is maximálisan, az ide vonatkozó egyezményeket maximálisan figyelembe vegyék. Van azonosítva lett az a tíz jogszabály, amelyik a legnagyobb terhet rója a KKV-kra, és ezzel kapcsolatban van egy kezdeményezés arra vonatkozóan, hogy a legjobb gyakorlat kicserélése érdekében egy fórumot hozzanak létre. A társa, a szociális dialógus, a szociális párbeszéd eh, szintén fontos a KKV-k eh, körében is. Üdvözöljük a bizottságnak a, arra irányuló török, törekvését, hogy strukturális alapok finanszírozását eh, kiterjessze a KKV-kra is, elérhetővé tegye. Úgy véljük, hogy a tagállamok többségében a vállalkozással kapcsolatos hatásköröket össze kell egyeztetni a, az oktatási rendszerrel, és külön oda kell figyelni a nyelvtanulásra a vállalkozások szempontjából, KKV-k szempontjából. Emellett azt is javasoljuk, hogy a KKV-kra vonatkozó eh, rendelkezések eh, kiterjedjenek a független munkavállalókra, illetve az önfoglalkoztatókra. és a globalizációs alap, kiigazítási alapot is ennek megfelelően e, fazonírozzuk. Tehát a szándék az, hogy a KKV-k terheit csökkentsük, ugyanakkor nem kell megnyírbálni a szociális védelmi szabályokat, illetve a szociális párbeszédre vonatkozó szabályokat. Nagyjából így foglalnám össze. Clark úr kért szót, és aztán Benyon úr. Thank you, President. Köszönöm, elnök asszony. Nagy mértékben egyetértek mindkét jelentéssel, illetve a kérdéssel is. Üdvözlöm ezeket. Igaza van, elnök asszony, az oktatásnak nagyon komoly szerepe van e tekintetben. De hagy javasoljam, hogy ezt az egész ügyet, amivel a KKV-kat próbáljuk segíteni, kezdődjön azzal, hogy csökkentjük az adminisztrációt, a szabályozói terhet, és ezt ezzel a legnagyobb akadályt tudnánk elhárítani, különösen az egy emberből álló üzletek vállalkozások előtt, hogy végre tudjanak egy kis pénzt csinálni, előmozdítsák az üzletet és alkalmazzanak embereket. Felfigyeltem arra, hogy kéri a jelentés a tagállamokat, hogy független te képviselő testületeket hozzanak létre. Hagy javasoljam azt, hogy ezt egy kicsit enyhítsük, mert önmagában ez is időt fog elvenni egy kisvállalkozótól. Honnan fogja megtalálni az időt arra, hogy részt vegyen egy ilyen képviseleti szervben, miközben próbálja a saját üzletét is vinni. Úgyhogy ez szerintem inkább hozzáad a szabályozói teher, teherhez, ezért inkább félre kéne tenni ezt a javaslatot. De ha tovább megyünk, kétszer megkérdeztem a bizottságot már szakbizottságban, és plenárison is Andor biztos urat, hogy mit fog tenni a szabályozói teher, szabályozási teher és az adminisztrációs teher csökkentésére, és soha nem kaptam választ. Most az a az érdekes kérdésem van, hogy amikor Barózó úr is azt mondta a házban, addig két éve, hogy megfolytja az adminisztrációs teher, az adminisztratív teher a KKV-ket, és még mindig nem történt semmi. Úgyhogy elnök asszony, a saját kérdésének a harmadik részére utalnék. Milyen intézkedéseket tett a bizottság, hogy felügyelje a KKV-k és mikrovállalkozások hozzáférését a közösségi finanszírozáshoz, és a parlamentet hogyan kívánja erről tájékoztatni. Az Európai Bizottság egyáltalán komolyan gondolja-e, hogy kíván segíteni a KKV-knak és a mikrovállalkozásoknak. Ezzel kiegészíteném. Elnök, köszönöm szépen. Alkalma lesz Vagy ezt a javaslatot módosító indítvány formájában is benyújtsa. Benyon úr következik. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéséért. Azt hiszem, hogy nagyon sok jó ötlet van benne, és üdvözlöm nagyon komolyan kapcsolódik az előző jelentéshez. Nagyjából ugyanazokról a kérdésekről beszélünk benne. Kicsit csalódott voltam én is Andor biztos úr múlt heti Strasburgi válaszával, nagyon defenzív volt, különösen a rendeleti oldala, illetve a szabályozási oldala kapcsolatban. De hogy ebben a jelentésben is látjuk, vannak pozitív gondolatok, és pont erre van szükség, pozitív ötletekre van szükségünk, miután megvitattuk őket, nem kell feltétlenül egyetérteni mindenen, de nagyon sok jó ötlet merülhet fel. És van egy dolog, amivel kapcsolatban óvatosnak kell lenni, amikor szabályozzuk, ez pedig a nemzeti érzület. Tudom, hogy például az Egyesült Királyságban különösen a sajtó nagyon-nagyon érzékeny, különösen amikor szabályozással kapcsolatos gondolatokról van szó, úgyhogy legyünk érzékenyek, amikor jogszabályokat fogalmazunk meg. És gondolkozzunk nagyon óvatosan akkor is, azért is, mert különböző gazdasági helyzet van a különböző tagállamokban. Amikor a dolgozók szociális védelmének a kérdését vizsgáljuk, én, vizsgáljuk én azt a borulátást nem osztom, amely szerint a szabályozás egyszerűsítése automatikusan oda vezet, hogy a szociális védelem csökkenni fog a dolgozók számára. Hogyha értelmesen és megfelelő irányba és óvatosan haladunk, akkor ez nem fog bekövetkezni. És van egy dolog, amivel nagyon is egyetértek ebben a jelentésben, ez pedig az a gondolat, hogy javítani kell azt, amivel a kisebb vállalkozások hozzájárulhatnak mondjuk a szociális partnerek munkájához. Nem csak, hogy figyelemben kívül veszik őket ebben a tekintetben, de a tagállamok a konzultációk során is figyelemen kívül hagyják őket. Nekünk is lesz egy ilyen konzultációnk, ami majd a szakértők, vagy a szakszervezetek véleményét fogja kikérni, meg a nagyobb vállalkozásokért, de nagyon gyakran a kisvállalkozások nem hallathatják a szavukat. És ez az egyik olyan tény, ami hozzájárul ahhoz, hogy olyan jogszabályokat alkotunk, amelyek megkönnyítik, vagy könnyűvé teszik a nagyvállalkozások életét, de ugyanez nem a helyzet a kisvállalkozásokkal. Ezért, hogyha a kisvállalkozásokat bevonnánk a keretbe, az kiváló lenne és támogatásra érdemes. Clark úr gondolatával kapcsolatban, hogy legyenek képviseleti testületek a legtöbb tagállamban vannak már is képviseleti testületek, különböző ágazatokban a kisvállalkozások már saját maguktól kereskedelmi szervezeteket, hasonlókat hoztunk létre, ezekről hallunk is rendszeresen, akkor, amikor különböző jogszabály tervezetekkel rukkolunk elő. De nem vagyok biztos abban, hogy itt most ő egy kiegészítő szervezeti rendszerre gondol, vagy hogy hát mi a helyzet azokban a tagállamokban, ahol ez magától nem történik meg. Ezt szeretném tisztában látni, hogy itt mit is ért a független képviseleti testületekkel kapcsolatos ötlete alatt. Fogok majd módosító indítványokat benyújtani a kérdéshez is, és az állásfoglalás tervezethez is, és remélem, hogy ezeket konstruktívnak értékelik majd és remélem azt is, hogy további gyümölcsöző együttműködésünk lesz. Köszönöm. Köszönöm szépen, Schröter asszony, aztán McIntyre asszony következik. Mi ez az wichtig bei... Számomra ebben a témában az a fontos, mivel hogy az állásfoglalást a bizottság papírja, dokumentumára reagálva indul, készítettük el, hogy a hogy ne támogassuk azt, hogy bármiféle kis és középvállalkozások kibújhassanak a munkavédelem munkavédelmi szabályok alól, hiszen ezek, das ist, ö... Äh, ezek számunkra rendkívül fontos elvek, és ezeket semmiképpen, ez, ez, ezeket semmiképpen nem akarjuk föladni. És ezek, ezeket mindenképpen a KKV-kre vonatkozó jogszabályba is alá kell húzni. Hogyha ez megvan, akkor ez azt jelenti, hogy hiszen hogyha ez ezt nem tesszük meg, akkor egy nagyon fontos védelmet vonunk meg a munkavállalók bizonyos csoportjától vagy körétől, és ez azt jelenti majd, hogy a kis és középvállalkozások körében a szociális dömping jelensége lépne föl, és ahogy úgy, ugye már említettük, hogy mennyire nagy százalékát képviselek a, képviselik az kisvállalkozások az összes vállalkozásnak, akkor ugye ezt semmiképpen nem tehetjük meg, hiszen, hiszen akkor egész piacokon jelenne meg a, a, a szociális dömping nem engedhetjük meg azt, hogy tisztességtelen verseny induljon meg az egy területen működő vagy kisvállalkozások között, és ezért nagyon fontos, hogy a regionális és a nemzeti jogszabályokban is megjelenjenek ezek az alapvető követelmények. Ezzel a dokumentummal legelsősorban ezt szeretném elérni, és szeretném, hogyha a dokumentum középpontjában ez, a, ez az igény, ez a követelés állna legelsősorban. Köszönöm szépen, McIntyre asszony, aztán Richard Fáb úr. Thank you, Madam Chairman. Um... Köszönöm. Köszönöm, elnök asszony. Nagyon is üdvözlöm a, különösen az állásfoglalás tervezetet a e témában, és nagyon irigy vagyok, mert sokkal több bekezdést és szót tud belegyömöszölni egy állásfoglalás tervezetbe, mint én egy véleménybe, úgyhogy biztos vagyok, hogy Lesznek majd módosító javaslataink, ahogy a korábbiak is mondták, mégpedig nagyon konstruktívak leszünk. Különösen tetszik az, amit arról mond, hogy a KKV növekedése össze kell, hogy kapcsolódjon a vállalkozási kedvel, és hogy az új vállalkozások indítása mennyivel hozzá tudna járulni a munkanélküliség csökkentéséhez Európában. A kollégák említették azt a pontot, ami a KKV-kra és a mikrovállalkozásokra vonatkozik, akik független képviseleti testületeket kellene, hogy létrehozzanak. Én egy ilyen mikrovállalkozást vittem, és csak csatlakoztam egy ilyenhez, ami a Kisvállalkozások Szövetsége nevet viselte. Tehát, hogyha erre gondolnak, akkor én ezt teljes mértékben támogatni tudom. De azt is elismerem, hogy van sok olyan terv, ilyen szervezet, és gyanítom, hogy sok országban ezek már léteznek, és az utolsó dolog, amit szeretnénk, az az, hogy átfedések legyenek. Tehát egy oldalról fontos támogatni, a, vagy ösztönözni a tagállamokat, megosztani a legjobb gyakorlatokat. Nagyon sok minden Kiváló gondolat van itt ebben, és nagy örömmel várom, hogy tovább is együtt dolgozunk. Richard Fan következik. Pani předsedkyně, já si připadám, jako když se bavíme o nějakým utopickým snu. Köszönöm, elnök asszony. Most egy utopisztikus álmot élünk. Tényleg szociális párbeszédről van szó egy KKV-n belül? Egy KKV-n belül nem lehet szakszervezetet szervezni. A tulajdonos azt mondja, hogy nincs szükség szakszervezetre, hát minden nap kapcsolatban vagyok a, munkát, a munkavállalóimmal. A másik, pedig, másik dolog pedig az, hogy a piac teremti az álláshelyeket. Ha a nagy vállalatok elbocsátanak, ha a nagy vállalatok elmennek Európából, akkor ki fogja megvenni a kisvállalatok szolgáltatásait? Én csak akkor tudok szolgáltatásokat venni, vásárolni, hogyha van, van jövedelmem. Kinek terme, teremtik ezeket az állásokat? Mit fognak ezek az emberek csinálni? Ez az egész egy illúzió. Nem hiszem, hogy az ilyen kezdeményezésekkel kellene eh, áltatnunk magunkat. Független attól, hogy ki a biztos, Spidla vagy Andor, ha valamelyikük javaslatot hoz szociális területen, a tagállamok már is sikoltoznak, hogy de mi van a tradíciókkal, meg a szubszidiaritással, és már is elhessegetik az ötletet. Azt állítják, hogy versenyképesek akarnak lenni, versenyképesek alacsony jövedelmekkel, megszegett szabályokkal és gyenge szakszervezetekkel. Köszönöm ezt az emlékeztetést a valóságra, és valóban ez a kettősség, ez létezik Európában. Ugyanakkor a jövőképünket azért csak meg kell fogalmaznunk, ami pedig eh, Európa versenyképességét illeti. Nyilván minden tagállamunkban azt javítani kell, és minden tagállam, ahogy ez utolsó hozzászóló mondta, a szubszidiaritásra eh, hivatkozik és vonakodik, ezért is fontos, hogy az Európai Parlament valamilyen módon hozzájáruljon ahhoz, hogy miről is szól az európai szociális modell, mert ha az Európai Parlament az egymást követő jelentéseiben azt kéri, hogy eh, a KKV-kat segítsék eh, tegyék az életet könnyebbé számukra, miközben nem beszélünk a szociális aspektusáról a dologról, dolognak, akkor nem járunk el helyesen. Természetesen az oktatás, eh, illetve a, a képzés kérdése, a szociális párbeszéd, eh, a eh, kollektív béralkú, stb. Máshogy néz ki egy KKV-n belül, mint egy nagy vállalkozáson belül. Nyilvánvalóan itt ezeket, ezek, ezek a dolgok korábban a nagyvállalatokra lettek kitalálva. de attól függetlenül föl kell tenni a kérdést, hogy ebben a körben a szociális kérdéseket hogyan lehetne e, megoldani. És hát visszatérünk még majd erre a javaslatra, mert önök is nyújtanak majd be módosításokat, Benyol úr is e, e, emlékeztetett arra a gondolatra, hogy a független e, e képviseleti szervekkel is oda kell figyelnünk. Ez egy új módja a szociális kérdések felvételének, felütésének. Ennek én is tudatában vagyok, de hogyha nem mondjuk ki a dolgokat, akkor semmi nem fog történni. Hadd mondjak egy példát. A szociális kérdéstől függetlenül, ha mi azt akarjuk, hogy a zöld agenda megvalósuljon, a fenntartható gazdaság megvalósuljon, akkor persze lehet erről nagy beszédeket tartani Brüsszelben, Párizsban, Londonban vagy Helsinkiben, de ezek csak frázisok. Ehhez az kell, hogy megvalósuljon, hogy a stratégiát ténylegesen alkalmazzák, megvalósítsák a terepen a gazdasági szereplők az épületek eh, felújítása területén pedig például a gyakorlatban alkalmazzanak, használjanak fel több eh, fenntarthatóságot jelképező nyersanyagot. Eh, nyilván, ha ezt nem tesszük meg, nem tudjuk elérni, akkor persze kudarcot vallunk. Ugyanez a probléma a szociális kérdésekkel is a KKV-k globális szerepe egy valós kérdés. Ezért is készítettük el ezt a állásfoglalás tervezetet, és egyébként egyetértek Stöter asszonyjal, amikor azt mondja, hogy a Stoiber jelentés, amikor a Stoiber jelentés azt javasolja, hogy a KKV-k ne tartozzanak, vagy amifajta kivételeket élvezzenek a munkajog hatája alól, ez nyilvánvalóan nem elfogadható. De azért kell egyfajta leleményesség ahhoz, hogy eh, a KKV-ket KKV-ket valahogy beillesszük ebbe a szociális rendbe. Ami pedig eh, McIntyre asszony eh, nézeteit illeti, valóban ez a állásfoglalás tervezet lehetővé teszi majd a különböző módosítók megfogalmazását ne legyen féltékeny, vagy irígy. a kettőnk jelentéséből majd összeáll valami fajta egyensúly, de biztos vagyok abban, hogy ezt a, ezt a méltánytalanságot, ami, ami előállt, hogy az ő jelentése sokkal kisebb, ez nyilván majd ki fog egyenlítődni. A két szövegnek együtt kell előre eh, haladnia. Eh, június 20-án eh, fogjuk megvizsgálni a módosítókat, másnap szavazunk. Megyünk tovább. Napi renden. Most egy fontos pont következik. Birgit Zippel, Zippel jelentése. Ez egy rendelet tervezet a közbeszerzésekről. Együttdöntési eljárásról van szó, és az IMCO a, az illetékes bizottság, mi pedig jelentést készítünk, megadom a szót az előadó asszonynak, ismertesse a véleményét. Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy olyan megfogalmazással kezdeném, amelyet a bizottság maga használ a bevezetésben. A közbeszerzéseknek, közbeszerzéseket jövőben úgy kell alakítani, hogy a társadalmi közös célokat, különösen az európai 2020-as célkitűzéseket jobban támogassák, mégpedig nem csak a környezetvédelem, hanem a szociális célok is ide tartoznak. Én ezt nagyon jó kiindulópontnak tartom, de azért el kell mondanom, hogy ezen kívül azért maga a dokumentum nem tükrözi ezt a kiinduló pontot, mert egy kicsit elmarad a bizottság a saját maga célkitűzése mögött. Úgyhogy sokkal, sokat tudunk javítani ezen. Az Európai Unió körülbelül 18 százalékát fordítja a GDP-nek közbeszerzésre, úgyhogy itt, és, és itt közpénzekről van szó, az adófizetők pénzeiről, és itt nagyon nagy lehetőségek vannak arra, hogy ezeket jobban kihasználjuk. A vélemény tervezetemben a szociális követelményekre koncentráltam, illetve arra, hogy hogy tudjuk megerősíteni a szociális, illetve a foglalkoztatási körülményeket. Ezek közül fogok néhány aspektust felsorolni. Először is a legalacsonyabb ára vonatkozó kritériumot egyszerűen el kell törölni, mert a gyakorlatban ez ahhoz vezet, hogy a legtöbb, ajánlat, legtöbb ajánlatkérő a legolcsóbb ajánlatot fogja elfogadni. Ehelyett a gazdaságilag legelős, legelőnyösebb ajánlatot kell elfogadni. A munkahelyen alkalmazható szociális és és munkahelyi körülményeket nem csak a preambulumokban, hanem a konkrét jogszabályban is tükröztetni kell, és a nemzetközi, illetve az európai megállapodásokat mindenképpen be kell tartani, de a nemzeti jogszabályokban, illetve a kollektív szerződésekben rögzített előírásokat is mindenképp meg kell tartani. Természetesen ide tartozik az ILO megállapodás is, ezt is mindenképpen be kell tartani a közbeszerzések során. A pályáztatónak lehetőséget kell adni az ajánlatkérőnek arra, hogy még további kritériumokat is integráljon a kiírásba, például ha az esélyegyenlőség, a hátrányos helyzetű csoportok, a továbbképzés, lehetnek ilyen kritériumok, és nem csak tartalmilag, hanem formailag is meg lehet határozni bizonyos körülményeket. Különösen nagy jelent, jelentőséggel bír az beszállítók, illetve az alvállalkozók kérdése. Itt itt, mert ugye nagyon sokszor az van, hogy további alvállalkozóknak adják át a munkát. Itt nem csak arról van szó, hogy a szociális és a munkajogot be kell tartani, hanem arról is, hogy a követelmények tovább menjenek az, és az alvállalkozóra is vonatkozzanak a szolgáltatókat mindenképpen védeni kell, és ezzel kapcsolatban kötelezővé kell tenni bizonyos minőségi körülményeket. Ehhez arra van szükség, hogy a hogy a megfelelő tisztességes munkára vonatkozó előírások is ugyanúgy szerepeljenek, a közbeszerzés kiírásban. Végül pedig úgy gondolom, hogy az irányelv megfelelő végrehajtásához arra is szükség van, hogy kiegészítsük a negyedik fejezetet, az irányításról szóló fejezetet, hiszen ebben ö, ö, arról, mégpedig azzal, hogy egy olyan regisztert állítsunk össze, amely azokat az alvállalkozókat tartalmazza, akiknél hiányosságok merültek föl, miután már megnyerték az ajánlatot. Nagyon fontos a az előírások végrehajtásának ellenőrzése, különösen a munka és a szociális jog szempontjából, és ezt az állami hatóságoknak kell elvégezni. Ezek csak, ez csak néhány volt a nagyon fontos aspektusok közül, amelyeket én fontosnak tartottam. Biztosak, biztos vagyok abban, hogy a kollégáim sok módosító indítványt fognak benyújtani, és már, már is nagy örömmel várom a témáról szóló vitát. Thank you, Madam Chair. asszony. Köszönöm, elnök asszony. Finnül fogok beszélni anyanyelvemen. A közbeszerzés, a verseny ideális esetben azt jelenti, hogy a közpénzeket hatékonyan költjük el, és nyitott, egyenlő játékszabályok mellett. Támogatom az Európa Biz- Európai Bizottság azon próbálkozását, hogy a KKV-k szerepét az innovációban, az innovációt és a környezetvédelmet is megpróbálja figyelembe venni a közbeszerzés területén. A kérdés az az, hogy ezeket a tényeket hogyan lehet a verseny során a közbeszerzési eljárásokban legjobban figyelembe venni. Nem akarjuk veszélyeztetni a közbeszerzés hatékonyságát, illetve az adófizetők pénzének hatékony felhasználását. Figyelembe kell venni, hogy a meglévő szabályok már is lehetővé teszik, hogy a közbeszerzés be, beletartozhassanak bizonyos minimum kritériumok az ajánlattevők részére, amelyek világosan tiszteletben tartják például a helyi jogszabályokat. Illetve ezeknek a helyi jogszabályoknak a tiszteletben tartása egy minimum kiegészítő kritérium. Fizessék az adóikat, a társadalombiztosításhoz járuljanak hozzá, és a dolgozók jogait tartsák tiszteletben. Ezek már is elvárások a jelenlegi közbeszerzési szabályok alatt is. Sok tagállamnak kiegészítő rendelkezései is vannak, amelyek biztosítják, hogy a közbeszerzési folyamatban a szociális aspektusokat is figyelembe veszik. Például van külön jogszabály a közbeszerzésről Finnországban, egy olyan jogszabály, ami előírja a szerződő feleknek, hogy biztosítsák, hogy minden alvállalkozó vagy alkalmazott munkaerő, akit felvesznek a közbeszerzés teljesítésére, ezt úgy tegyék, hogy tiszteletben tartják közben a jogszabályokat. És ezeket az ügyeket a közbeszerzésről szóló szabályok részének kell tekinteni. Vannak jelentős kérdések, amiket még kezelnünk kell a munka körülményekkel kapcsolatban, de ezt a munkakörülményekről szóló jogszabályokban kéne megtennünk, nem a közbeszerzésről szólóban. Ráadásul azok, akik árut vagy szolgáltatásokat vásárolnak, a saját normáikat, a saját igényeiket is meg kell, hogy tudják fogalmazni. A verseny ne csak az ár alapján bonyolódjon. Az a veszélye van ennek, hogy végül a helyi hatóságok a szolgáltatásokat olyan emberektől vásárolják meg, akik mindenféle tényezőket tiszteletben tartanak, de nem feltétlenül azokat, amelyek az ő általuk nyújtott szolgáltatás szempontjából központi fontosságúak. És még néhány pont. Általában nem szoktuk szeretni az alvállalkozókat, de alvállalkozóból is lehet sokféle. Lehetnek jók és rosszak az alvállalkozók is lehetnek rendkívül magas kvalitású KKV-k, amelyek önmagukban a kis méretük miatt nem tudnak egy közbeszerzésben versenybe szállni. De nincs okunk arra, hogy azt feltételezzük, hogy egy, egy ajánlat kérő a közbeszerzés ne oszthassa fel részekre, így lehetőséget nyújtva a kisvállalkozások számára is. Ezért kérem a jelentéstevőt, hogy az összes alvállalkozót ne sorolja be ugyanabba a negatív címkével ellátott kategóriába. És végül a szociális szolgáltatások. Osztom a a bizottság azon véleményét, hogy a szociális szolgáltatások nagyon gyakran érzékeny természetűek. Lehet, hogy olyan szolgáltatásokról van szó, amelyek mm, hosszú betegséggel küzdő, vagy fogyatékossággal élő, vagy speciális igényű gyermekek ápolására vonatkoznak. A kedvezményezettek nem feltétlenül képesek maguk megítélni a szolgáltatás minőségét. A szociális szolgáltatók és tartások esetében lehetséges kellene, hogy legyen a legkisebb vállalkozások számára is, hogy részt vegyenek. Hiszen így tudunk magas minőségű munkahelyeket létrehozni és jó minőségű szolgáltatást nyújtani. Úgy gondolom, hogy nagyon problematikus hogyha azt mondjuk, hogy a szociális szolgáltatásokat teljes mértékben ki kell zárni. A szociális szolgáltatások lehetőséget nyújtanak arra, hogy magas szintű szolgáltatást, magas szintű munkahelyet tudjanak biztosítani, és a vásárló hatóságnak kellene, hogy jogában álljon, hogy a kritériumokat és a szolgáltatás minőségével kapcsolatos igényeit megfogalmazza kíván -e még valaki hozzászólni? Kérdezi az elnök asszony. A bizottság itt van? Szeretne is hozzászólni? Jó, akkor öné a szó. Jó napot kívánok! Először is a bizottság szeretne köszönetet mondani ezért a jelentésért, és nagy türelmetlenséggel várjuk a végső véleményt is. Szeretném kihasználni ezt a lehetőséget arra, hogy néhány üzenetet, általános jellegű üzenetet átadjak néhány ponttal kapcsolatban, amely a mi véleményünk szerint meg kellene, hogy maradjon abban a szellemben, ahogy az irányelv reformja azt eddig előirányozta. Oda kell figyelni arra, hogy elkerüljük az általános és nem pontosan megfogalmazott koncepciókat, és fogalmakat. Ez alkalmazási nehézségekhez vezet majd, és jogbizonytalansághoz. Csak úgy a vásárlók, a közbeszerzés kírói, mint a szálló vállalkozások számára. Aztán nagyon ragaszkodunk ahhoz is, hogy a szerveződés előírásait tiszteletben tartsuk az átláthatóság és a diszkrimináció területén. Az Európai Bizottság osztja azt a megközelítést, a szociális megközelítést a közbeszerzések tekintetében, de nagyon fontos, hogy a kritériumokat olyan módon határozzuk meg, hogy az ajánlat kérő utána objektív módon tudja értékelni őket, amikor megítéli a jelölteket. Arra is oda kell figyelni, hogy megtaláljuk a megfelelő egyensúlyt azon igény között, hogy a szociális befogadást megpróbáljuk előmozdítani a közbeszerzések segítségével is, illetve másodarul között, hogy aránytalan administratív terhet ne rójunk a kis és középvállalkozásokra. Aztán természetesen a szociális aspektusok előmozdítása is úgy kell meg, hogy megvalósuljon, hogy a belső piaci elveket is közben tiszteletben tartjuk, hiszen ezek összekapcsolódnak. Köszönöm szépen a figyelmüket. Elnök, köszönöm. A jelentéstevője szó. Szipelszony. Köszönöm szépen, elnök asszony. Különösen Eszája kollégának köszönöm nagyon a megjegyzéseit. Két megjegyzést fűznék az alvállalkozók minőségéhez. Az alvállalkozókat ugyanúgy kell tekintenünk, mint a fővállalkozókat. Vannak jók, vannak kevésbé jók, és van egy-két nagyon-nagyon rossz. És az a lényege az egészben, hogy úgy alakítsuk a jogszabályokat ki, hogy ne kaphassák meg a rosszak a közbeszerzési megbízásokat. Tehát úgy kell alakítanunk mindezt, hogy ne terheljen senkit a túlságosan, te, túlságosan nagy teher a munkaügyi követelmények betartása miatt, de ugye az nem szükségtelen teher, amikor azt követeljük meg, hogy a munkaügyi követelményeket betartsák. Hogyha és lehetséges, hogy meg lehet azt oldani, hogy különbséget tegyünk a nagyobb és a kisebb vállalkozók között, de azt hiszem vannak olyan alapvető körülmények, és itt tartoznak a környezetvédelmi és a szociális körülmények is, hogy ezeket a körülményeket úgy kell meghatároznunk, úgy kell definiálnunk, hogy mindenki számára teljesen világosak legyenek. És amikor elvekről van szó, a, a akkor ugye azt mondhatjuk egyszerűsítve, hogy egyenlő fizetést egyenlő munkáért. Hát ez igazából semmiféle további adminisztratív terhet nem fog jelenteni az alvállalkozók számára sem. Biztos, hogy még nagyon érdekes további vitát fogunk folytatni, és várom a politikai frakciókkal folytatott beszélgetést. Köszönöm. Akkor június 12 12-ig lehet a módosítókat benyújtani, ezeket pedig július 10-én fogjuk megvizsgálni a kompromisszumos módosítókat szeptember 18-án és e, délelőtt, és 18 délután lesz a szavazás annak érdekében, hogy az im Kó szavazhasson október 10-én, ha semmi nem változik. Ezzel elérkeztünk az utolsó napi rendi pontunkhoz, amely 26-os pont. Oktatás, képzés és az Európa 2020-as stratégia, Ole Ludvigson jelentése, saját kezdeményezésű jelentés a Kult szakbizottságban. Eh, Szerkász úrnak adom meg a szót, mert Ludvigson urat ő helyettesíti. Köszönöm, elnök asszony. Ludvigson úr sajnos nem lehet itt velünk, és megkért engem, hogy ismertessem önökkel a gondolatait, javaslatait ezzel a témával kapcsolatban. Alapvetően négy gondolatról van szó. Az egyik az az, hogy emlékeztetni kell a kulturális bizottságot arra, hogy nagyon fontosak természetesen a készségek, a skillek annak érdekében, hogy aztán el tudjanak helyezkedni. Ez nem csak a fiatalok számára fontos, hanem az egész produktív Európa jövője szempontjából is fontos. A másik dolog, ez következik az előzőből, hogy egyértelmű korreláció figyelhető meg az oktatás szintje, illetve az iskolázottság, illetve a munkához jutás lehetősége között. Ebben az értelemben az oktatás az nem csak egy kiadás, hanem egy befektetés. A jelenlegi időkhöz hasonló megszorításos időszakban az államokat arra kellene rábírni, hogy az oktatást befektetésként tekintsék, ne pedig kiadásként, mert ha kiadásként néznek rá, akkor sajnálatos módon azok is a megszorítások hatája alá esnek, és ezt látjuk megtörténni egy sor tagállamban. A harmadik gondolata a Ludvigson úrnak az, hogy Mindezen lehetőségekkel az emberek csak akkor fognak tudni élni, hogyha, hogyha kellő információkkal rendelkeznek, ugyanis jelenleg bizonyos általános ismereti ö, ö, e, hiányosságok figyelhetők meg, tehát a tudatosságot kell növelni. Ludwigson úr szerint jelenleg az egyik legnagyobb probléma az, hogy azok, akik lemorzsolódnak az iskolából, vagy abba hagyják az iskolát, mielőtt megszereznék a képesítést, e, ők ővelük van a legtöbb probléma, illetve az ő helyzetük a legkilátástalanabb. Éppen ezért e, az iskola elhagyók számát, arányát csökkenteni kell. Azok között, akik korán hagyják el az iskolát, idő előtt fejezik be tanulmányaikat, azok között a munkanélküliség sokkal rosszabb, mint a többiek körében, és ráadásul a legnagyobb valószínűséggel ők lesznek hosszú távon is tartósan munkanélküliek. Ludvigson úr örömmel néz az együttműködés elé a kollégákkal. Köszönöm. Ennyian úr. Egész egyszerűen csak egy nyilatkozatot, illetve egy kis beszédet szeretnék felolvasni Manner asszonytól. Ő az előadónk. Először is köszöni a véleménytervezetet, az oktatás és a tréning fontos eh, a jövőbeni foglalkoztatás szempontjából Eh, az oktatás révén, szakképzés révén lehet elérni a 2020-as stratégia célkitűzéseit. Az EU 2020-as stratégia célkitűzéseit minden tagállamnak eh, végre kell hajtania. Befektetésre, hosszú távú befektetésekre van szükség, nem csak a rövid távot kell figyelni. A jelenlegi válságos körülmények között fontos megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek hozzájárulnak a növekedéshez. Az oktatási költségvetési sorok eh, csökkentése ebből a szempontból nem fenntartható. Az egyik egyik legnagyobb kihívás, ami előtt állunk, az a fiatalkorúak, az ifjúsági munkanélküliség, ennek több oka van e, a szakképzés e, komoly alternatívája lehet a felsőoktatásnak, a Youth Guarantee e, szintén egy fontos eszköz lehet az ifjúsági munkanélküliség csökkentésében. Az Erasmus programok is, például a gyakornoki, illetve tanoncrendszerrel segítséget nyújthatnak ennek a problémának a megoldásában, és ő is szívesen együttműködik a továbbiakban is a raportőrrel. Köszönöm, van-e még valaki, aki szót kér? Úgy tűnik, hogy nem. Itt van az Európai Bizottság? Úgy tűnik, a bizottságot nem érdeklik a saját közleményezésű jelentések. E, Szerkász úr? Trasladaría al, al señor majd úgy Ludwig Szolónak elmondom, hogy milyen módosítókat fogok benyújtani. Jó, június 4-e dél a módosítók benyújtásának határideje. 20-21-én fogjuk a módosítókat megvitatni, és szavazunk is, hogy a Kulturális Szakbizottság már július 10-i ülésén figyelembe tudja venni a véleményünket. Ezzel a napi rendünket befejeztük, nincs egyéb kérdés, ezért legközelebb június 20-án, 21-én találkozunk szakbizottsági ülésünkön. Köszönöm.